ugye gondot jelent, de az sem volna helyén való, hogyha elhalasztanánk, elnapolnánk a témavitáját, úgyhogy most jelentéstevő hiányában a biztos úrnak adom meg a szót. Bizonyal ismeri a, a szubeli kérdést amúgy is. Prezident. uh... Igen, valóban, elnök úr. Az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja a munkai biztonság és egészségvédelem kérdését az Európai Unióban, és üdvözlendőnek a parlament részvételét ebben a kérdésben. A 2007-től 12-ig tartó program pozitív hatásokkal járt, ezt megerősítette nemrég megjelent értékelő jelentés. Ez az európai dimenziót erősítette, a, ennek a jelentőségét a biztonsági és egészségvédelmi területen. A stratégia különösen releváns a munkahelyi balesetek számának csökkentésében, illetve annak érdekében, hogy hatékonyabban végrehajtsuk a vonatkozó jogszabályokat. A bizonyítékok arra mutatnak, hogy a balesetek számának 25%-os csökkenése megvalósult 2012-ben. A stratégia minden résztvevő számára a területen koherens keretet, következetes feltételeket biztosított, és egy közös európai biztonság és egészségvédelmi szakpolitika kialakulását szolgálta. Az állampolgári szervezetek, illetve az állami hatóságok, a szociális partnerek, az érintettek és a szakértők mind válvetve vettek részt ebben a munkában, és online konzultációt indítottunk 2013. május 31-ével kezdődően. Párhuzamosan az értékelő jelentés közreadásával. 2013. augusztus 26-án zárult az időszak, és több mint 500 észrevétel érkezett az Európai Bizottság hoz majd döntést a következő lépésekről a válaszok fényében. A többi intézmény hozzájárulására is számítunk. A 2011-es félidős felővizsgálatról szóló állásfoglalást is tekintetbe vesszük a parlament részéről, valamint a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi megállapításokat és egy munkafelügyeleti felülvizsgálat megállapításait. Az Európai Bizottság fontosnak tartja, hogy bizonyítékokkal támaszuk alá a biztonság és egészségvédelem területén az elvégzendő feladatokat, hogy minél nagyobb hatást tudjunk elérni a munkavállalókra, illetve a munkaadókra is. A stratégiához mélyreható elemzésre volt szükség a biztonság és egészségügyi helyzet jelenlegi adatait illetően, illetve hogy a jövőben mire számíthatunk, milyen hatások várhatók, különösen a KKV-k tekintetében, illetve a nemzeti hátteret figyelembe véve. Ennek alapján sikerült beazonosítani a korábbi stratégiával összefüggő fő kihívásokat, és a jövő feladatait is megállapítottuk ebben az összefüggésben. Tehát ezen a területen az átfogó európai jogszabályoknak a feladata az lesz, hogy átlátható, a közvélemény bevonásával működő szabályozás alakuljon ki, és minden európai intézmény ossza ezeket a célkitűzéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. megérkezett a kérdés szerzője, már hallottuk a biztos úr válaszát, nyilván hallották, hogy mit mondott a biztos úr. Pervas Beresz úr asszonynak most pedig 5 perc áll rendelkezésre, hogy feltegye a kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, elnézést kérek, hogy eltévesztettem az időt, Köszönöm a tájékoztatást a konzultációs folyamat után, amit a bizottsággal folytattunk, ami kicsi elébe is megy az Európai Parlament foglalkoztatási szakbizottsága által feltett kérdésnek. Ettől függetlenül a foglalkoztatási és szociális ügyi szakbizottság véleménye szerint a munkabiztonsági, munkaegészségügyi stratégia megújítása aggodalomra ad okot. Először is azért, mert az Európai Bizottság a mandátuma elején a parlament és a tanács támogatásával úgynevezett 2020-as stratégiát fogadott el, amiben egyértelműen a szociális modell, a munka, biztonság, munkaegészségügy fontos szerepet játszott látszólag. A múlt évben amikor a bizottság elnöke az unió helyzetéről beszámolt, azt, jelent, azt jelezte nekünk, hogy az Európai Unió versenyképességének fontos összetevője a szociális modell, és azt is mondta, hogy a munkabiztonság, munkagészségügy a szociális modell magvát képezi. Most a válság tovább súlyosbította a helyzetet és ezt a szükségletet, ettől függetlenül félre tették ezt az aspektust. Azért tettük fel ezt a szóbeli kérdést, mert tudjuk, hogy a prioritást képező munkaprogramból kikerült a, a izom- és csontrendszeri betegségekre vonatkozó javaslat a munkaegészségügyi, munkabiztonsági stratégia pedig elismert tényező, minden szerepvállaló elismeri, hogy nagyon fontos ösztönzés ez a haladás irányába minden tagállam számára. Mi akadályozza meg a megújítását? A Szociális Ügyi Szakbizottság ezzel a szóbeli kérdéssel és az állásfoglalás tervezettel, amit a plenáris elé nyújtunk be, szeretnénk a felelősségre rámutatni, nem vitát szeretnénk indítani, hanem rámutatni, hogy fontos, hogy megnevezzék nekünk, hogy milyen akadályok miatt nem lehet egyelőre megújítani a stratégiát, ami elengedhetetlen lenne számunkra. 2011. december 5-én értékeltük a stratégiát és a válság hatásait a legkiszolgáltatottabbakra nézve. És az volt a konklúziónk, hogy nagyon fontos megújítani a stratégiát, különösen fontos megújítani a válság hatásai miatt a kezdeményezés mellett aggodalmat okoz számunkra az is, hogy a válság ürügyül szolgál a szociális modell e nagyon fontos összetevőinek félretételére, pedig mi ragaszkodunk ezekhez. Ráadásul az a stratégia, amit annak idején elfogadtunk, megújításra szorul. Egyfelől azért, mert tényleg fejlődött a technológia, és a technológiai fejlődés miatt új nehézségek alakultak ki a munkabiztonság munkaegészségügyi terén. Az Európai Parlament külön foglalkozott a munkahelyi stresszel, ami még nem fontos része a jelenlegi stratégiának, de a jövőben fontos kell, hogy legyen Másfelől a válság kihatásait most már sajnos túl sok ideje ismeri az Európai Unió, és ez is komoly hatással van arra, komolyan indokolja a stratégia megújítását fontos, hogy előrelépnek önök, de kérem tudják, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság úgy gondolja, hogy ez a stratégia túl későn érkezik most már, az európai szociális modell terén némi lemaradást jelent a jelenlegi stratégia és ezt sajnálatosnak tartjuk a szakbizottságunk részéről. Mindenképpen biztatjuk, hogy nagyobb lendülettel folytassák a munkát, Fontos üzenet, amit öntől hallottunk a mandátum a végén, de jó lett volna, hogyha korábban történik meg ez a fellépés, és szeretnénk ismerni az akadályokat is. Köszönöm szépen, Fervas. Most pedig megadom a szót a frakciójuk nevében felszólalóknak.

megadom a szót a következő felszólalónak. Alejandro Szerkesz következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy itt maradt velünk e késői órán. Köszönöm, hogy elmondta azt is, hogy fontosnak tekinti ezt a kérdést. Sokunk számára szintén fontos. Nem szeretnék udvariatlan lenni, biztos úr, de a szakbizottságomat olyan értelemben érinti ez a kérdéskör, hogy a bizottsághoz hasonlóan mi is, mi is fontosnak tartjuk ezt. De facto ez hallatszott az ön szavaiból. Megtörténtek a felülvizsgálatok, az értékelések pozitív eredménnyel jártak, a konzultáció szintén eredményes volt. Tehát miért késlekedik az elfogadás? Kaphatunk -e egyértelmű határidő vállalást arra, hogy mikor tudják ezt meghozni, elfogadni? A kollégái nem érzik-e úgy, hogy a válság idején a vállalkozásaink életét nem szabad további kötelezettségekkel nehezíteni. Ez lenne az egyik szempont, ugyanakkor egyre több a munkahelyi baleset. A tegnapi nap folyamán a szakszervezetek képviselői tettek látogatást itt a parlamentben, és hat halálos balesetről számoltak be az eddigi időszakban Spanyolországban, és nem a médiából szerzett információkra támaszkodtak, hanem lényegi információkra. Tehát azt látjuk, hogy a megfelelő szabályozás hiány nagyon nagy veszélynek vannak kitéve a munkavállalók. A második terület, ami hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az egészségvédelme, az a rákkeltő, illetve a mutagén anyagoknak a szabályozása. Ezt is korábban megígérték, és ez most hiányzik. Az alapjogi kartának a 30-as cikkére emlékeztetném önöket. Nagyon sok kérdés merül fel, nagyon kevés választ hallunk rájuk. Tehát, hogyha nem javítjuk a helyzetet, akkor a helyzet magától romlani fog, és alássa az európai intézmények hitelességét, és elidegeníti az európai polgárokat az intézményektől. Ez komoly probléma. Elnök, köszönöm. Hárkin asszony következik két percben. Szeretnék köszönetet mondani. A bizottság válaszáért ugyanakkor kiábrándítóak az eddig eredmények. Számos ok indokolja, hogy szabályozzuk a munkai biztonságot és egészségvédelmet. A nemzeti a tagállami programok úgy tűnik nem azonos intenzitással haladnak előre. Nagyon könnyen elcsúsznak, késlekednek, és nem tekintik prioritásnak a munkai egészségvédelmet. Minden érintettet be kell vonni a veszélyforrások értékelésébe, és számomra a stratégia alaptényezője lenne ez, de hogyha a tagállamoknál ez megcsúszik, nagyon nehéz visszahozni a közös keretbe. Nem lesz egységes szabályozás, nem lesz európai szintű végrehajtás, ennek ilyen pedig nem lesz hozzáadott értéke ennek. Az európai dimenzió kevésbé lesz fontos. És a kulturális dimenzióhoz hasonlóan, hogyha kicsúszik a közös keretből, e, több felé tagozódik, nagyon nehéz lesz újra összegyúrni. És gyakran figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy itt nem költségről, hanem a jövőbe való befektetésről van szó, amikor a stratégiát végrehajtjuk. Nő a stressz a munkavállalók szempontjából, Nemrégében Londonban a pénzügyi terület egyik dolgozója stressz miatt eh, meghalt, és ez is a munkaterhelés számlájára írható. A szolgáltatási területen a munkaidő, a munkakörülmények nagyon sok szempontból befolyásolják a munkavállalók egészségét. Hogyha nincs közös stratégia, akkor nem tudunk előre haladni. Például Írországban a hónap végén sztrájkolni fognak a pályakezdő orvosok, mert nem hajtják végre az európai szabályozást, az irányelvet nálunk. Tehát ezért is fontos, hogy egy közös európai etosz alakuljon ki, és egy európai szintű stratégia nagyon sokat segítene ebben. Végül általánosságban elmondható, hogy nő a stressz, bizonytalanok a munkakörülmények, zéró tolerancia, túlóra követelmények merülnek fel, tehát amennyiben lenne egy EU szintű biztonsági és egészségvédelmi stratégia, sokat segítene, nagyon nagy szükség lenne rá. Végül a megállapodást üdvözlendőnek tartom, az elektromágneses mezők szabályozásáról, és Berez asszonyjal, illetve Őri úr szempontjaival egyetértve csak azt mondhatom, hogy el kell hárítani az akadályokat ennek az útjából. Köszönöm. Köszönöm, Harkin. Azt mondom, és a zöld frakció nevében Delli asszonyé. A szó másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 2011. decemberében ez a parlament nagyon nagy többséggel megszavazta a jelentésemet a munkahelyi biztonság és egészségügyi stratégia 2007 óta megvalósult szakaszáról. Egyfajta figyelmeztetést intéztünk. Gyakorlatilag 5 másodpercenként történik egy munkai baleset, minden harmadik percben meg is hal valaki. A válság nem lehet ürügy arra, hogy rosszabbá váljanak a munkahelyi feltételek az Európai Bizottság azóta is csendben van, hallgat, a stratégiát nem újította meg. Egyfajta jókézag jött létre, ami nagyon súlyos. Több mint egy éve nincs politikai koordináció Európában a munkabiztonság, munkaegészségügy terén az elkövetkező hét évre vonatkozóan a bizottság azt mondja nekünk, a munkaegészségügy nem prioritás. Miért? Azért, mert túl drága lenne, képzeljék el. Nos, mi környezetvédők nagyon higgadtan azt mondjuk, hogy nem értünk egyet önökkel, azt követeljük, hogy már is fogadjanak el új európai stratégiát, ami január 1-én 2014-ben lépjen is hatályba az izom- és csontrendszeri hatások ellen teljes mértékben védjük a munkavállalókat, a stressz is szerepeljen a stratégiában, ahogy az én jelentésemben is szerepelt. Nem lehet szemet hújni a munkaegészségügy romlása felett, ráadásul 4 a GDP-nek 500 milliárd euró a tét, úgyhogy mindenképpen sürgős válaszra van szükségünk, ez nem elkerülhető, ugyanis az Európai Uniónak az összes munkavállalót meg kell védenie, nem szabad, hogy a munkavállalók életüket áldozzák a kenyérkereséskor. Az európai stratégia nagyon fontos, számítunk önökre, köszönjük. Köszönöm szépen, kedves kolléganő! Ezzel lezárultak a hozzászólások, illetve Zuber kollega a GUE nevében szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Luxemburgban az elmúlt két évben egy épp építőipari cég újfajta kizsákmányolást végez, portugál munkavállalókat dolgoztat, a minimálbérnél alacsonyabb pénzt fizetve nekik, raktárakban szállásolva el őket. Ez olyan botrány, ami nem egyedülálló ma az EU-ban. A munkanélküliség ellen küzdve a munkavállalók kénytelenek bármilyen feltételek között munkát vállalni. Mindezt a 21. században, a 19. századra emlékeztet mindez bennünket olyanok időnként a munka, egészségügyi, munka, biztonsági feltételek, fontos, hogy önök felvállalják, hogy komolyan foglalkoznak ezzel a problémával egyes esetekről nem is tudnak a hatóságok, a megelőzés, a megfelelő ellenőrzések, az állam megfelelő befektetései hiányoznak, a higiéniai feltételeket javítani kell a munkahelyeken,

Gracias, Edith. Tiene dos minut. Köszönöm, Edith. Most pedig két percben Estrella asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök úr. Az Európai Parlament nem először foglalkozik a munkavállalók helyzetével. Komoly prioritást élvez ez a mi szempontunkból. Ez a téma, és Európa is, az Európai Stratégia nagy, is nagyon fontos volt, amely 2002-ben indult útjára. És hát mi sem logikusabb, mint hogy vártuk az új stratégiát a régi kifutásakor, és semmi sem magától értetődőbb, hogy feltegyük a kérdést, minek tudható be ennek hiánya, miért késlekednek. Holott nagyon fontos volna, hogy a stratégiát hozzáigazítsák az emberek igényeihez és az új helyzethez, és ne fordítva történjen mindez azok a jogszabályok, amelyek a munkavállalók védelmét szolgálják, ezen belül különösen a várandós nők vagy a szoptatós anyák sajátságos érdekeit védik, külön figyelmet érdemelnek. Jelentős tőve voltam júliusban annak a jelentésnek, 2010-ben fogadta az Európai Parlament ezt a vonatkozó jelentést, mert sajnálatos módon ez elakadt a tanácsban, és a bizottság sem sem tett semmit annak érdekében, hogy a tanácsot valamiképp rávegye e téma továbbvitelére. Jó példája ez annak, amit az, a szélesebb témakörben is tapasztalhatunk. A parlament feladata, hogy a munkavállalók védelmét szolgálja a ö, reumás és mozgásszervű megbetegedések elleni védelmet erősítse. Ez csak nem 120 millió embert érintenek ilyen jellegű betegségek Európában, és hatalmas tehet róla, nem csak ezekre az emberekre, hanem az egészségügyi uh, rendszerekre is Európa szerte. Az Európai Unióban a 25%-a a hosszú távú betegségeknek, illetve munkai távolíteknek, ilyen jellegű betegségeknek tudható be, azért tudom jól, mert a, a betegséggel foglalkozó parlamenti csoport elnökeként dolgozom. Biztos úr, teljesen világos, napnál világosabb, hogy új stratégiára szükség van, olyan stratégiára, amely megfelel az új helyzetnek és társadalmaink állapotának. Köszönöm szépen, Edith. Jezslövecka asszony is két percet kap most. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim több szerződés módosítás ellenére az Európai Uniónak továbbra is megosztott hatásköre van a tagállamokkal foglalkoztatási és közegészségügyi téren. Sok tagállam vonakodik magasabb normákat elfogadni ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a munkahelyi biztonság és egészség kérdése olyan jellegű, hogy az Európai Uniós szinten kívánatos intézkedéseket hozni, méghozzá nem kötelező eszközöket javasolni. A stratégia lehetővé tette a létező hatályos jogszabályok javítását. Úgy gondolom, hogy a következő években is fontos és hasznos lenne ez, ezért meglep, hogy a bizottság késlekedik az új stratégia benyújtásával. a munkahelyi biztonság és egészségügy terén a 2020-as célok eléréséhez nélkülözhetetlen a harmonizáció. Mivel a lakosság előregedik, és ezért a lakosság egyre többet, egyre tovább dolgozik. Olyan intézkedéseket kell elfogadnunk, amelyek lehetővé teszik 55 éven felüliek számára munkahelyek létrehozását például. Nagyon fontos a prevenció, a munkafeltételek romlása vonatkozásában, a fiatalokra specifikus intézkedésekkel kell reagálni, a szakmai mobilitást elő kell mozdítani. Aztán a technológiai változások is nagyon gyorsak, erre is reagálni kell a munkabiztonság, munkaegészségügy terén. Az Európai Bizottság többször elismerte, hogy a 2007-2012-es stratégia pozitív eredményeket hozott mindenhol az EU-ban, de hogy vannak olyan területek, ahol további javításra van szükség. Ezek alapján nem értjük, hogy miért nincs még új stratégiánk 2013-2020-ra, hogy azt annak idején bejelentették. Köszönöm szépen, kedves kollega! Utolsó hozzászóló egy percben kostelő asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy ilyen kis őren is velünk van. Osztom képviselőtársaim aggáját, akik a foglalkozási szakbizottságban dolgoznak, és megfogalmazták, hogy miért, azt a kérdés, miért késlekedik az új stratégia. Biztos úr, több mint 5 ezer halál eset történik munkahely, a munkahelyeken évente. Ebből 42 Írországban, és itt több gyermekket is érintettek ezek. Ez, ez is sürgető ok arra, hogy új stratégiát hozzunk létre. De, ahogy most folyik a dolog, 2014-ig nem lesz ilyen stratégia, elfogadhatatlan ez a késedelem, különösen, hogyha megnézzük az okait annak, hogy miért van szükség a stratégiára. A vegyi anyagok használatának növekedése, az öregedő munkaállomány, a mozgásszervi betegségek, a, munkahely, a munkából származó rákbetegségek szaporodása, mind-mind olyan érvek, amelyek sürgetően felhívnak az új stratégia fontosságára. A munkavédelem alapvető érdek a munkavállalatnak és a szociális modellnek, de fontos a vállalatok számára is, hiszen a vállalatok jobban teljesítenek, hogyha a munkavédelem megvalósul, nem hiányoznak a munkavállaló betegség miatt, jobban teljesítenek, elégedettebbek a munkahelyükkel a válság nem lehet kifogás arra, hogy nem, ne hagyják végre a munkavédelmi stratégiát. Szükség van a stratégiára, amely a 21. századhoz illeszkedik, és a célnak megfelel. Elég sokat késlekedtek, biztos úr, a bizottság vállalásait most már teljesíteni kell, új stratégiát kell létrehozni. Mert... Köszönöm szépen. És elnézést kérek, hadd kérdezzem meg a következőt, hogy ön kérdést szeretett volna intézni? Kérdést szeretett volna feltenni? A spontán felszólalások keretében jelentkezik felszólalásra, vagy pedig kékkártyás kérdést szeretném Kosztáló eh, képviselőhöz intézni. Igen, akkor ezek szerint így van. A horvát kollégánk. Itt van körünkben. És kérem, hogy tudatosítsa, hogy a fehér kártyát kell használni a spontán felszólalásra jelentkezéshez. Természetesen megadom a szót egy percre, és gratulálok is, hogy érdeklődést mutat ez iránt a kérdés iránt. Igen, köszönöm szépen a szót és elnézést, hogy itt összekevertem a dolgokat. a 2000-es évek eleje óta 4 millió sérülés történt a munkahelyen, és több ezren vesztik évente életüket munkahelyi balesetek miatt. Ez annak köszönhető, illetve tudható be, hogy a munkáltatók figyelmen kívül hagyják a szabályokat, a biztonsági intézkedéseket, valamint a munkavállalók sem kezelik tudatosan azt, hogy mennyire fontos gondoskodni a saját egészségükről a munkahelyen. A megelőzés az a lehetőség, amit előnyben kell részesítenünk. Természetesen a munkavállalók életét, biztonságát meg kell védenünk. Ennek nagyon súlyos gazdasági kihatásai vannak. Horvátországban a munkavállalók tíz nap betegszabadságot szoktak kivenni átlagban, ami 110 ezer munkaórát jelent évente, és Emiatt is fontos, hogy a stratégia megszülessen, mégpedig minél gyorsabban és európai szinten védjük a munkavállalókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a hozzászólást képviselőtársam részéről. Most pedig a biztos urat illeti a szó, ám hagyd tegyek hozzá én is valamit, amit a jegyzőkönyvben le kell jegyeznünk. 11-en szóltak hozzá ebben a vitában kilenc közülük nő volt. Ez szokatlan, mindenképpen lekérjezzük. 11 hozzászólóból 9 nő volt. Szeretném felhívni a figyelmet a téma fontosságát, illetően nem akarok ebből levonni semmi következtetést, mindenki levonhatja magáét. És van még egy hölgy, aki meg itt ült a vita során, anélkül, hogy szót kért volna. És csak két férfi érdeklődött, vagy volt szólt hozzá. Én itt kell üljek mindenképpen, a biztos úr szintén, úgyhogy őket hát levonhatjuk a férfiak számából. Mindenképpen figyelmet érdemlő körülmény ez. Magáért beszélnek ezek az arányok. Tehát 11-ből 9 hölgy volt, még egyszer mondom. Biztos úr, a szó. Zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenki részvételét és hozzászólását az eszmecsere során, különösen Berez asszonyét, aki feltette a kérdést a munkahelyi egészségügy kérdésében. Szélesebb kör összefüggésbe helyezném ezt a jelenséget, mert világos, világos kell legyen mindenki számára, hogy a válság nagyon komolyan károsította nem csak a, a munkahelyek számát számszerűen, hanem negatív hatása volt a munkakörülményekre is. Ezért kell fokoznunk az erőfeszítéseket, a munkát. Annak érdekében, hogy javítsuk az Európai Unión belül a, a, a munkafeltételeket, a, a munkakörülményeket, minden munkavállalói kategóriára vonatkozóan. Az elmúlt években a bizottság folyamatos párbeszédet folytatott minden stakeholderrel, a, a munkavédelmi munkai egészségügy tekintetében, és nem kevés témadoszéban előrelépések születtek, például az elektromágneses hullámoknak való kitettség ügyében. Szeretném üdvözölni ezt a hatalmas párthatárokon átnyúló támogatást, amely a e témát illette, legalábbis a itt jelenlevő frakciók részéről volt érzékelhető ez az egységesség. Ez mindenképpen üdvözlendő. És ezen erős párthatárokon átnyúló támogatás nélkül nem volna esélyünk arra, hogy lépjünk. Őri úr és Balrasszony is nagyon erőteljes érveket fogalmaztak meg. Kifejtve azt, hogy a belső piac ügyéről is szó van itt. Az egyenlő feltételek, amelyet az egyenlő versenyfeltételek és méltányos versenyfeltételek az európai belső piacon is fontosá teszik azt, hogy fenntartsuk a munkahelyi egészségügyi biztonság erős szakpolitikai státuszát az Európai Unión belül. Ezen túl én két aspektusát is hangsúlyoznám a kérdésnek. Az egyik a külső dimenziója mindennek. Az elmúlt időszakban bizonyal tájékozottak önök is a felelő, hogy én az Európai Unió nevében részt vettem egy nagyon fontos párbeszédben a fejlődő gazdaságok képviselőivel. A bangladesi tömeges szerencsétlenség, de Kínában is van épp elég ilyen. Nagyon komoly és koherens választ kívánnak a fejlettebb régiók részéről, ide sorolhatjuk az Európai Uniót is, és mi az Európai a, a, a közösség nevében szószólói voltunk a, a, a figyelem felkeltésének ezen súlyos balesetek esetében. Az Európai Unió csak akkor szólal fel hiteles szereplőként, hogyha maga is konzisztens és erőteljes módon védi ezeket az érdekeket az Európai Unión belül minden tagállamra kiterjedő módon, amelyek a belső piacban részt vesznek. Costello asszony is úgy velem nagyon fontos vetületét vetette fel a kérdésnek, azt a kapcsolatot nevezetesen, amely fennáll a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a demográfiai változások között. Európa egyre csökkenő és egyre öregedő munkaerő állományal bír annak érdekében, hogy egy e, e, szűkülő és öregedő munkaerőállomány továbbra is versenyképes maradjon, és hozzárulhasson a következő évtizedek gazdagodásához. Most ehhez be kell ruháznunk a munkahelyi egészségügybe és biztonságba, mert ez majd kifizetődik. Az olyan konkrét ügyek, mint a mozgásszervi megbetegedések témája e, engem nem kell ösztönözni mert én magam is stakeholder érintett vagyok, magam is tapasztalom a negatív hatásait a jelenségnek. A válság így sem lehet kifogás. Nem szabad rövid távon gondolkoznunk, rövidlátóan cselekednünk, hosszú távon kell meghatároznunk e szakpolitikák előnyeit. Ugyanakkor a kulcsfontosságú kérdés bármilyen stratégia létrehozásakor, és annak idézítésekor, éppen az a hozzáadott érték, amelyet hozhat. Amikor a tagállamok egyes konkrét területeken előre lépnek, például a dohányfűsnek való kitettség ügyében a munkahelyen, itt komoly előrelépések születtek a tagállamok szintjén, vagy éppen most látjuk a jó vállalati gyakorlatok fejlődését, mert a vállalatok jól tudják azt, amit Harkin asszony is aláhúzott, hogy a munkahelyi egészség és biztonság beruházás, amely megtérül, és nem pusztán egy kiadás, gazdasági szempontból sem. Nos, épp most nagyon fontos feladat az, hogy a már elfogadott jogszabályokat lét, végre is hajtsuk EU szinten. És világos, hogy itt vannak bizonyos kiegyensúlyozatlanságok a tagállamokat összevetve. Fontos feladatok ezek a már meglevő jogszabályok végrehajtásában és a múlstratégiák örökségének végrehajtásában. Ugyanakkor személy szerint, tehát én nem, semmi kétségem a felel, hogy mekkora súlya bír ez a terület, és a jövője mennyire fontos. Ma reggel e teremben Barózó úr hangsúlyozta a 2020-as stratégia fontosságát, a jövőre nézvést, a bizottság jövőből lépéseit meghatározandó. És ez a stratégia, mint tudják, számszerű célszámokat tartalmaz, miszerint 75%-kal kell növelni a foglalkoztatottság arányát. Az EU szintű erős szakpolitikák és a tagállami szintű politikák a munkai egészségügy biztonságában hozzájárulhatnak ehhez, sőt kulcsfontosságú elemé lehetnek a e célra vonatkozó erőfeszítéseinkben, a 75%-os cél elérésében, és azok az tagállamok, ahol már most is 75% vagy magasabb a munkavállalók aránya, Éppen ezek bírnak a legjobb gyakorlatokkal a munkahelyi egészségügy és biztonság témájában. Ugyanakkor Barozó úr szólt arról is, hogy hiányzik az akarat, az elszántság, és ez egy komoly kockázat az Európai Unióban. Én annyit tehetek hozzá, hogy az, az elszántság hiánya negatív kockázat valóban, ez szakpolitikai területen is, ám ilyen erőteljes parla európai parlamenti támogatással a háttérben szerintem meg tudjuk oldani majd ezt is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr. Egy állásfoglalásra vonatkozó indítványa zárjuk ezt a vitát. Úgyhogy most le is zárom ezennel, és bejelentem, hogy a szavazást holnap tartjuk.